A mai napon a tanács elnökével egyetemben aláírtam a szokásos, rendes jogalkotási eljárás értelmében egy jogi aktust, és a következő jegyzőkönyvben el is olvashatják majd ennek a címét.